Szerintem. A magyarázatok következnek most. Az első kolléga, aki szót kap, Mári Krisztin Árnatű. Öni a szó. Monsieur le Président, Elnök úr, kedves kollégák! Itt van a kolléganő a teremben? Hölgyeim és uraim! Szeretném önöket nagyon szépen megkérni, hogy fejezzék be a magánbeszélgetéseiket, és adott esetben hagyják el a termet, ha folytatni szeretnék a megbeszéléseiket. Kérem, tanúsítsanak tiszteletet a kolléganő iránt. úr, asszony, ön a szó. Monsieur le Président! Elnök úr, kedves kollégák! Mi a megállapodások ratifikációja ellen szavaztunk. Ukrajnát ugyanis most a kelet és a nyugat két irányba tépi, ezt tapasztaljuk nap mint nap. Ne felejtsék el, hogy ez a válság a, azon megállapodások közvetlen következménye, amelyekről most beszélünk, mert Janukovics elnökkel kezdődött, aztán utána ezt államcsíny döntötte meg ezért nem adtunk zöld utat neki, mert először tisztázni kell a két tábor között a helyzetet. Az Európai Unió és Ukrajna közötti megállapodásnak egyik célja az, hogy béke és stabilitás uralkodjon az országban. Pillanatnyilag pontosan az ellenkező eredményt érik el. Egyébként még hogyan akarnak szabad kereskedelmi megállapodást alkalmazni egy olyan országban, ahol polgárháború van szinte egy harmadán ezen ország területén? Ugyanolyan káros és aggasztó, hogy semmiféle esettanulmány sem készült, mert ennek a megállapodásnak nagyon sok hatása van az európai és a francia, és természetesen az ukrán munkavállalókra is. Köszönöm szépen! Frau Köszönjük a kolléganőnek. Következő felszólalónk Jean-Luc Schaffhauser. Schaffhauser kolléga, ön a szó. Igen, elnök úr, itt vagyok. Ezen megállapodás ellen szavaztunk, ugyanis egy társulási megállapodás most a háború előkészítését jelenti, hiszen hangsúlyozza a nyugat és a kelet közötti megosztottságot, pedig az egység kellene, hogy a cél legyen, és a béke. Másrészt tiszteletbe kellene tartani az ukrán népet, ezért szavaztunk ellene. A hamis gazdasági remények, a gáz, elektromos ára már is drágább, 50%-kal növekedett az ár. Nincs munkahely, munkanélküliség uralkodik a megosztott, tönkretett ország felépítésére volna szükség. Mi viszont arányos segítséggel kecsegtetjük őket a gazdasági nehézségeknek megfelelően. Így még jobban széttépjük az országot, és egyáltalán nem fogunk tudni megfelelni a várakozásaiknak. Az ukrán nép úgy fogja érezni, hogy becsapta őt Nyugat-Európa. Végül is a demokrácia még ingatagabb lábakon áll, mint valaha. Egyetemen fasiszta hangokat is hallunk, amely a gyűlöletet, a rasszizmust ö, ö, Az elnök félbeszakítja a felszólalót. Köszönjük szépen Schaffhauser úrnak. Következő kollégánk, aki szót kért, Péter Jár. Jönni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr szavazatommal támogattam a társulási megállapodást, mert számomra ez nem egy történet lezárását jelenti, hanem egy új történetnek a kezdetét. Gyakorlatilag arról szól, hogy közös munka során teremtsünk bizalmat. Ha valaki tüzetesen elolvassa a megállapodásban foglaltakat, és megnézi, mi a perspektíva, az tudja, hogy nem csak az EU és Ukrajna számára lehet ez perspektíva, hanem adott esetben az EU, Ukrajna és orosz párbeszéd, hármas párbeszéd, háromoldalú megbeszélések számára is megteremtheti az alapot, a bizalmat. Éppen ezért nagyon örülök, hogy a többség megszavazta ezt a megállapodást itt a parlamentben. Köszönöm. Köszönjük jár kollégának. Langenbrock és a többieket kérem, hogy kívül folytassák a beszélgetésüket. Werner, Elmár, lennétek szívesek kimenni és kint folytatni? Köszönöm.

Kérdem, hogy a teremben tartózkodik-e Mach úr? Úgy látom, nem. Akkor haladunk tovább a felszólalók listájában. Nathan Gill a következő. Annyi a szó. Köszönöm szépen. Egy társulási megállapodás gyakorlatilag félúton van egy kereskedelmi megállapodás és az EU tagság között. Ez most Ukrajna második kísérlete arra, hogy megszülessen a társulási megállapodás. Az első próbálkozás alkalmával a demokratikusan megválasztott orosz barát elnök elbukott, és ez a folyamat vezetett a jelenlegi ukrajnai polgárháborúhoz. Kérdezem én, hogy mindeznek hol lesz a vége? Ukrajna egy zóna, zóna gyakorlatilag a NATO és Oroszország között, az Európai Unió azonban megszünteti ezt az ütköző zónát, ami azt eredményezi, hogy NATO tankok állomásozhatnak majd az ukrán-orosz határon. Gyakorlatilag olajat öntünk a tűzre, arra a tűzre, amelyet az Európai Unió gyújtott meg. Eh, Putyin nem a legnagyobb fenyegetettség a civilizációnk számára, a legnagyobb veszély, amely ránk leselkedik, a eh, muszlim eh, szélsőségesek ben testesül meg, éppen ezért úgy gondolom nagyon veszélyes, hogyha újjal mutogatunk az oroszokra, mint bűnbakra, ezért a jó kép ellene szavazott ennek a megállapodásnak. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a szavazatmagyarázatot, köszönöm szépen, hogy betartotta a felszólalási időt, és következő felszólalunk Klaus Buchner, Buchner professzor úr a Zöldektől. Úgy látom, itt van, anya szó. Elnök úr, a megalapodás olyan kijelentéseket tartalmaz, amelyeket ö, nem lehet tartani és nem csoda, hogy olyan sokan ellene szavaztak. Én kifejezetten a 89-es cikkről beszélnék, amely a kereskedelmről szól, ott az áll, hogy az ukrán törvényeket úgy kell módosítani, hogy a befektetési beruházási védelem és ügynevezett megfelelő bírósági eljárások vezetése kerüljenek. A beruházások védelme ez azt jelenti, hogy Ukrajna semmilyen új szociális vagy környezetvédelmi törvény nem vezethet be, amely sérteni az európai befektetők érdekeit és profit érdekeit. Ez a demokrácia leépítését jelenti. A döntő bírósági ítéletek pedig több milliárdos büntetések fizetését dönthetik el, amelyek az ukrán gazdaságot tönkretehetik, vagy legalábbis súlyosan megrázhatják. Hogyha a megállapodást ezekkel a tételekkel együtt írjuk alá, akkor az ukrán nép nagyon gyorsan tapasztalja majd, hogy egy trójai falu került be a falakon belőle, így vesztenek ezzel a társadalmi fejlődéssel, és hosszú távon sérülnek érdekeik. Én azt mondom, hogy megállapodást mindenképpen szükségszerű ukránával megkötnünk, ám ezek nélkül a rendelkezések nélkül. Köszönöm Buchner professzor, a következő hozzászóló Tatjana Danoka asszony, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Én ellene szavaztam ennek a megállapodásnak, mert szerintem egy rosszul felkészített, rendkívül felelőtlen és rendkívül átpolitizált döntés tárgya. Három nap múlva ünneplünk egy nagyon fontos évfordulót. 51 év telt el azóta, hogy Törökországgal egy ilyen megállapodást kötöttünk, és ott hát hol van most Törökország az EU rendszerében? Naív, azokat a naív álmodózókat Ukrajnában, akik azt gondolták, hogy hosszú, gyors úton Európai Uniós tagságot nyerhetnek el, hát, és, és vízumentességet révén ezeket felelőtlenül megcsalták ezek az ígéretekkel, és Poroshenko úr tette ezt ezekkel az ígéreteivel. Az EU házába új lakosokat hívunk, miközben az alapjait kell éppen át alakítani, átépíteni. Ebben fényében, tényfényében is rendkívül felelőtlen ez a döntés. Thank you very much, Nagyon szépen köszönjük Zsánok asszonynak. Következő felszólalunk Gill asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogattam a Szárjusz-Volszki jelentést, mert úgy gondolom, hogy az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok megerősítése kritikus fontosságú ebben a pillanatban. Ukrajna közeli szomszédunk, amelynek a gazdasága, a jóléte, a biztonsága egyre inkább befolyásolja az Európai Unió helyzetét, és ezt mutatták a legutóbbi események is. Úgy gondolom, mindkét fél polgárainak érdekeit szolgálja, hogy ha mi vállalást teszünk arra, hogy támogatjuk Ukrajnát abban, hogy mélyreható gazdasági és politikai reformokat hajtson végre, miközben a régió egészét tekintve szorosan együttműködünk a biztonság érdekében. Úgy gondolom ez a megállapodás hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy politikai megoldás szülessen az ukrajnai válság tekintetében, amely megoldás tiszteletben tartja az ukrán állam területi integritását. Degücht biztos úr beszélt arról, hogy a társulási megállapodás egyik részét elhalasztjuk, annak érdekében, hogy ne eszkalálódjon tovább a helyzet Oroszország tekintetében. Én nagyra értékelem ezt a lépést, Fontosnak tartom én is a deeszkalációt, mégis szeretném hangsúlyozni, hogy Ukrajna azon döntése, hogy megkötészte a megállapodást az EU-val, egy szuverén döntés, és nem szabad szem elől tévesztenünk annak fontosságát, hogy megvédjük Ukrajna azon jogát, hogy ilyen szuverén, szuverén döntéseket hozzon továbbra is. Köszönöm. Köszönöm. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy egy percben korlátozott a felszólalási idő a szavazatmagyarázat során. Kérem, tartsák ezt be. Következő felszólalónk Péter Mach, aki most már megérkezett, itt van a teremben öné a szó kolléga. Děkuji, dámy a pánové, já jsem hlasoval proti této dohodě. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, én ellene szavaztam az EU-Ukrajna megállapodásnak, mert úgy hiszem, ez nem előnyös, főleg Ukrajna számára. Én a szabadkereskedelem pártján állok, de csak akkor, ha mindent elfogad Ukrajna. Ennek köszönhetően megosztottá vált Ukrajna, ami az ország nyugati számára előny, az nem az, az ország keleti részére. Gondolok itt a szabadkereskedelemre. Ugyanis így nehezebben tudnak majd kereskedni Oroszországgal, illetve a volt szovjet országokkal. Úgyhogy én támogatom a szabadkereskedelmet, nagyon sajnálom, hogy Ukrajnának az egész Európai Uniós vívmányt magáival kell tenni, ez óriási teher a szegényebb országok számára, nekik még inkább. Köszönöm szépen, hogy pontosan egy percben beszélt. Következő hozzászóló. Tamás Dihavszki. Szóval magyarázat a Claude Moraes jelentésre vonatkozom, És utána a következővel zárjuk a sort. Dihavszki úr, a szó. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Kedves elnök úr, köszönöm a szót. Én mellette szavaztam ennek a jelentésnek, mert úgy gondolom, hogy Apró lépés ez az EU és Ukrajna számára, de mindannyiunk számára óriási lépés az ukrajnai stabilitás és béke irányába. Tudom, hogy mi, mint csehek, mit tap, éltünk át, amikor hasonló megállapodást fogadtak el. Emlékszem minden szkeptikus vitára, amely a régi tagállamok körében folyt, nevezetesen, hogy ez a stabilitás kárára lesz, negatív következményei lesznek az új tagállamokra nézve. Ez azonban nem igaz, úgyhogy nagyon remélem, hogy nem lesz ez így Ukrajnában sem, sőt, hogy ez a megállapodás Európát és Ukrajnát még inkább elősegíti a prosperitás irányába vezető úton. Köszönöm szépen az utolsó szabad magyarázattal, Korazabil térhet. Köszönöm szépen, elnök úr. Most, amikor Putyin úr tesztel bennünket, hogy mennyire gyengék vagyunk, és igyekszik katonai erővel fenyegetni Európa határait, akkor, amikor az ukrán állampolgárok katonai invázió áldozatai, nagyon fontos, hogy az Európai Parlament egységesen nagy többséggel ö, adta a tanúbizonyságát támogatásának. Én társadalmi megállapodás mellett szavaztam, teljes szívemből, tiszta szívemből, nem csak gazdasági szempontból fontos ez, hanem politikai üzenet is. Az, hogy nem fogadjuk el azt, hogy Európában valaki így lépjen fel, ahogy az orosz fél. Az ukránok a területi épségükért, szabadságukért, önállósukért harcolnak. Ez egy közös európai harc. Sajnálom, elnök úr, hogy a szélső balon és szélső jobban is hátat fordítottak annak a nagy többségnek, amely megszavazta ezt a támogatást. Szerintem elfogadhatatlan ez. Ez európai értékekkel szembefordulás ez, holott mindannyian ezen értékek mellett lépünk fel. Köszönöm, ezzel zárjuk a szavazatmagyarázatot. Hát délután három óráig felfüggesztem az ülést.